Dear ladies and gentlemen, we have... Hölgyeim és uraim, el kell, hogy kezdjük a meghallgatást a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsággal együtt az EU-s amerikai viszonyokról. Ahogy tudják, nagyon régi a viszonyunk nem csak a külpolitika keretében, hanem a nagyon régen élez. Közösek az értékeink, az alapelképzeléseink és a közös védelmi elképzelésünk. Ugyanakkor mostanában eltérnek a nézeteik globális <clears throat> és regionális kérdésekben. Például említeném Iránt kereskedelmi kérdéseket, éghajlatváltozást. Négy meghívottunk van ma, különböző háttérrel és elképzelésekkel, és nagyon érdekes vitának nézünk elé. Ez a meghallgatás lehetőséget nyújt arra, hogy az AFET, az EU USA viszonyokról saját kezdeményezésű jelentést elkészíthesse. Ez is mai napi rendi pontunkon ö, szerepel. Szeretném Anthony Gardner nagykövet, volt nagykövet urat üdvözölni, Christopher Marshall urat, aki a Zeit alapítványnak egyik rangidős alapító kutatója, Jeremy Shapirot, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának kutatási igazgatóját, és a negyedik hozzászólunk egyelőre nem érkezett meg. Tehát most Anthony Gardner ö, nagykövet úrtól hallunk egy előadást, üdvözöljük itt. Ha nem tévedek, akkor legutoljára 2016. októberében járt itt nálunk. Várjuk, hogy hogyan látja ma az EU-s amerikai viszonyokat. Tessék önél szó. Tíz percben. Thank you. It's good to be back here. I've spent many happy hours in front of this committee and many... <laughs> Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ebben a szakbizottságban, vagy bármely más szakbizottságban az Európai Unióban. A három éves diplomáciai megbizatásom nem csak munka volt, hanem személyes misszió is. Valami, amit nagyon komolyan vettem én személyesen. És mindig úgy éreztem, továbbra is úgy gondolom, hogy az Európai Unió és az USA természetes, egymás elkerülhetetlen partnerei egy sor regionális és globális kihívásban közösen kell fellépniük, ezekkel közösen kell szembenézniük. De nem csak ezen problémákban van szükségünk egymásra. 2017. januárjában egy héttel a visszavonulásom előtt egy nagyon közvetlen sajtókonferenciát tartottam, és az Európai Uniót felhívtam az új kormányzat, az új USA kormányzat terveire. Úgy gondoltam, hogy túl sokat kockáztatok, a csendben maradok, és még mindig így érzem. Néhányan ismerhetik a személyes történetemet, ezt nagyon gyorsan felvázolnám. Olasz fasizmus elől menekülő menekültek leszármazottja vagyok. Mussolini is ismét nagyjá akarta tenni Olaszországot, de az eredmény az volt, hogy elpusztította, pusztította országát. Az őseim meg tudták személyesen is tapasztalni, hogy mi történik akkor, amikor egy demokráciában a szabad médiát és igazságügyet aláássák. Ez figyelmeztet arra, hogy világszerte oda kell figyelnünk arra, hogy milyen fenyegetések mm, akadályozhatják a demokrácia fejlődését, és nagyon fontos az, hogy a közös transatlanti értékeink fennmaradjanak. Remélem, hogy az Európai Unió intézményei soha nem fognak vonakodni, hogy kiálljanak ezekért az értékekért. A Trump adminisztráció másfél éve alatt csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az EU-USA kapcsolatok jelentős mértékben, de remélhetőleg csak ideiglenesen kárt szenvednek Pompeo külügyminiszter május 9-én az Európa nap alkalmából azt mondta, hogy Európa az egyik legszorosabb partnerünk a legfontosabb külföldi célkitűzéseinkben. Ezek szép szavak, de összeütközésben vannak a retorikával és az adminisztráció fellépéseivel. Az elnök saját nyilatkozatai világosá tették, hogy az EU-t klubnak tekinti, ami azért jött létre, hogy megverje az USA-t kereskedelemben, a német hatalom eszköze, és hatékonytan protekcionista bürokratikus szervezet, amit Washingtonnak mellőznie kellene az erőfeszítéseiben, hogy kétoldalú kapcsolatokat kössön az európai tagállamokkal. Az elnök azt gondolja, hogy Brexit remek dolog, az új európai kereskedelmi többlet pedig csak bizonyíték a csalásra. Steve Bannon távozásával a Fehérházból John Bolton, a gyűj nemzetközi nemzetbiztonsági tanácsadó érkezett, és azt gondolja, hogy érdemes megerősíteni az elnök anti vagy Európai Unió ellenes meggyőződéseit, azt gondolja, hogy a kereskedelemben csak nyertesek és vesztesek vannak, és elfogadhatatlan korlátokat jelent az EU az amerikai szuverenitás előtt. Hat évtizednyi kétpárti külügyi fellépés után most egyoldalúakká váltak, egy párt által irányítottakká váltak az USA külügyeik. Kilenc területen három terület köré csoportosítanám azt, ahol együttműködtek az USA és az EU. Például a klímaváltozás, a kül, külföldi segélyek, a korrupció ellenes, a jó kormányzás, ezek mind olyan területek, ahol együttműködtek, de most károkat szenvedtek ezek az együttműködések, ezek a prioritások az USA-nak már nem prioritások. A másik terület, ahol nagyon hatékonyan dolgoztunk együtt, még ez a szakbizottság is, és az INTA is, a gazdasági kapcsolatokat illeti. Igen, a TTIP-et nem sikerült tető alá hozni, de jót hajat, jól haladtunk. Az adatvédelem tekintetében másfél évnyi kemény tárgyalás után az adatvédelmi pajzsot végül sikerült eh, tető alá hozni. A harmadik szektor, a biztonságpolitika. Nagyon szorosan együttműködtünk itt is az energiabiztonság, katonai biztonság együttműködés területén, valamint más területeken is, mint például a bűnügyi együttműködés, bűnüldözés területén való együttműködés. Ezeken a területeken tehát haladást sikerült elérni. Az a döntés, hogy az iráni nukleáris megállapodásból az USA visszavonult, óriási károkat okoz, Irán a kötelezettségvállalásait tiszteletben tartotta, ennek dacára vonult vissza az USA, és annak dacára, hogy ezt az EU ellenezte. Unilaterálisan, egyoldalú módon vonult vissza az USA, azt gondolta, pedig ez egy több oldal megállapodás volt. Az Európai Unió meg helyesen megpróbálja az indiáni nukleáris megállapodást fenntartani, de nem lesz könnyű dolga. Mert nem lesz e, nem tud eleget ajánlani Iránnak. 96-ban az Európai Unió például megtiltotta, hogy természetes vagy jogi személyek az Európai Unióból megfeleljenek az USA területen kívüli szankcióinak, amik Kubára, Iránra vagy Libiára vonatkoztak. Ez egy nagyon kemény jogi eszköz. Az Európai Unió ezt most megpróbálhatja fenntartani, de ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós cégek USA beli érdekeltségei sérülhetnek. Első kézből láttam, hogy az Európai Unió hogyan járul hozzá a biztonsághoz, és ez kiegészíti azt, amit az USA a NATO-ban tesz, nem ellenzi azt, nem ellene dolgozik. Az úgynevezett négy csillagos tábornokok dicsérőleg szóltak arról, amit az Európai Unió Afrikában a katonai fellépésével csinál nagyon jó munkát végeznek, azt mondták, na, ha mi nem akarunk ott lenni, a ott nem kompetens, mondják ezek a ö, tábornokok, az EU az egyetlen, aki ott fel tud lépni. Nagyon fontos, hogy fennmaradjanak ezek a missziók, és hogy ne ássa alá az USA további lépéseivel a NATO működését. A bűnüldözés területén való együttműködés fennmarad, mint olyan terület, ahol az USA és az EU együtt tud működni. Az Európollal hatékonyan sikerült a komoly bűnüld, bűnökkel kapcsolatban, a kiberbűnözés, a drogcsempészettel, gyermekekkel, a szexuális visszaélés kapcsán együttműködni. Biztos vagyok benne, hogy az elektronikus bizonyítékokat most már sokkal gyorsabban tudjuk átadni egymásnak, mint eddig tudtuk. Az úgynevezett cloud törvény, amit 2018 márciusában írt alá az USA kongresszusa, végrehajtási megállapodásokra ad lehetőséget az igazságügyminisztériumnak, hogy külföldi kormányokkal elektronikus bizonyítékot adjanak át egymásnak, például de nagyon fontos korlátai vannak ennek, igazságügyi együtt, ellenőrzés, emberi jogi és eljárásbeli korlátok. Az első ilyet az Egyesült Királysággal fogják aláírni, Szeretném látni, hogy egy ilyen kétoldalú elektronikus bizonyítékokról szól megállapodás az USA és az EU között is létrejön. Vannak politikai és jogi kihívások még ezelőtt, de a tagállamok majdnem mindannyian támogatják az Európai Bizottságot, hogy tárgyaljon az összes 28, nem sokára 27 tagállam nevében erről. Nagyon gyorsan. Az USA és az EU kapcsolatai túlélhetik a négy éves Trump kormányzatot. Persze, néhány megjegyzés. A transatlanti jogalkodói párbeszéd soha nem volt ennyire fontos, mint ma. A féldős választások során a demokrata párt újra ellenőrzés alá vonhatja a képviselőházat, és akkor önöknek hasonló gondolkodású kollégákkal lesz lehetőség együttműködni. Ennek a párbeszédnek az adatvédelmi pajzs fenntartása és a Transatlanti Karta az adatvédelemről című dokumentunk végigtárgyalása lehet az egyik célja. Második üzenetem, ami nagyon font, eh, volt ez, hogy ö, ö, az együttműködés fennmaradjon. A harmadik, az európai intézmények az európai ö, intézmények tehát az USA üzleti közösségével is tartsanak fent közvetlen kapcsolatokat, mert ők értik, hogy a kereskedelmi háború butaság és könnyű elveszíteni. Az is fontos, hogy az EU-s intézmények az USA államaival és városaival is közvetlen kapcsolatokat tartsanak fel, mélyítsék el. Például a Párizsi klímaváltozási klímamegállapodás végrehajtása szempontjából fontos ez, ötöt sorban. Nagyon fontos, hogy az EU oktassa az amerikaiakat az euról, a hatodik. Új, kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményeket köt az Európai Unió, ez nagyon helyes, például megtörtént ez már Japánnal, és az is fontos, hogy az EU továbbra is támogassa az, a vto t Természetes, hogy nem akarnak a fejükhöz szorított uh, fegyverrel tárgyalni, ez és ezt szeretném. De akkor is mindent meg kell tenni, hogy a multilaterális szabályalapú rendszer, különösen a WTO fennmaradjon. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy gondolták, hogy a hízelgés lesz a nyerő taktika, de az eredmény majd magáért fog beszélni. Egységben az erő. Maradjanak együtt, tartsanak ki egyás, egymás mellett, jelentős gazdasági és politikai hatóerejük van, tudnak példával előjárni, és az önök vállán nyugszik a történelem. Mr. Gardner, thank you. Gardner úr, köszönöm szépen a kedves szavait és a tanácsait is. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A második vendégünk Christoph von Marschall, aki a Német Marshall Alapítvány kutatója, és őt is jól ismerjük a Tagesspiegel német lap fő diplomáciai tudósítójaként. Az ő hozzászólása a transatlanti partnerség különböző opcióiról szól. Az előadásának címe pedig az, hogy hogyan lehet elkerülni az EU szerepének eljelentéktelen és jelentéktelenedését, milyen opciók kínálkoznak a transatlanti partnerség számára. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogyan említették, a német Zeit alapítvány, valamint a Marshall alapítvány kutatója vagyok, és a kutatásom során Washingtonban élek, és azt vizsgálom, hogy mit tehet az Európai Unió, illetve mit tehet különösen Németország, hogy fenntartsa ezt a liberális szabályokra épülő rendszert. Nem azt szeretném megvizsgálni, hogy mi az, amit a németek nem szeretnének a partnereiktől. Inkább azt a kérdést teszem fel, hogy a partnereink mit várnak el Németországtól, közvetlen szomszédaink Franciaország, Lengyelország, az EU egésze, illetve az Egyesült Államok. Brüsszelbe, Párizsba, Varsóba és Berlinbe is ellátogatok, és beszélek az állam és kormányfők tanácsadóival. Olyan időket élünk, amelyeket különböző válságok fémjeleznek, ezek közül sok az úgynevezett nyugat szülte válság, mint a Brexit, a Donald Trump féle elnökség, választási eredmények, populista pártok, illetve az, hogy az Európai Unió képtelen egy hatékony és eredményes döntéshozatali folyamatot kialakítani. Aztán ott van Kína agresszivitása, egy nagyon öntudatos Kína, autoritarizmus, például Törökország esetében. Ugyanakkor nem minden hír rossz. Azóta, hogy a kutatási javaslatomat megírtam 2016-ban, láthattuk, hogy milyen eredményekkel zárult az osztrák, illetve francia választás, és láthatjuk azt, hogy a demokrácia komparatív előnye működik, ugyanis képesek az önkorrekcióra de még az ausztriai és franciaországi választások eredménye ellenére sem mondhatjuk, hogy az, átla, hogy az kép összes, az összes, az egész kép jó lenne. Nem lenne hasznosabb, hogy ezen veszélyes út, ezen veszélyes ösvény korrekciójára összpontosítsunk. Milyen feladat vár ránk? Négy dolog. Józanul és higgadtan kellene elemeznünk a helyzetet, és hallgatni a partnereinkre, amikor azok rámutatnak a gyenge pontjainkra ki kellene javítanunk azt, amire képesek vagyunk, és el kell kerülnünk az olyan konfrontációkat, amelyekből nem kerülhetünk ki győztesen. Én a liberális szabályokra épülő rendszer híve vagyok, amelyet az USA hozott létre a második világháború után. Ez volt a német és európai siker kulcsa, az Egyesült Államok nyújtotta a biztonsági ernyőt, amely alatt a jogállamiság, a demokrácia kibontakozhatott, és a gazdaság is, amely a jóléti állam alapja. Az EU az Egyesült Államokhoz hasonló jelentőségű gazdasági blokká vált, de még mindig rá vagyunk utalva az Egyesült Államokra a biztonságunk véget, és azért, hogy biztosítsa az USA mi exportjaink számára is a biztonságos kereskedelmi útvonalakat. Ez a világrend most veszélybe került különböző fenyegetések miatt. Ezek közül egy váratlan volt az amerikai elnök az acél és alumínium importra vámokat vetett ki, arra azon nevetséges ürügye, hogy ez veszélyezteti az USA nemzeti biztonságát. Kivonult, visszavonult a párizsi eh, éghajlatváltozási megállapodásból, az ENSZ ügynökségekből, és akadályozza a WTO rendszeren belül a bírák kinevezését. Ebben a helyzetben két hibát követhetünk el, vagy túlértékeljük ezeket a, problémákra, ezeket a problémákat, vagy alulértékeljük azt, hogy milyen kihívást jelentenek Európa számára. Trump elnök nem a liberális világrend egészét hanem csak ennek részeit kérdőjelezi meg, de még mindig vannak közös érdekeink. Például az, hogy Kínát rávegyük arra, hogy a szellemi tulajdonjogot és a szabad kereskedelmet tisztelje. Közös védelem Oroszországgal szemben, Európa energetikai függetlensége, a tömegpusztító fegyverek, illetve a közel-kelet és Afrika stabilizálása. Gyakran nem értünk egyet abban, hogy hogyan tudjuk legjobban elérni ezeket a célokat, de legalább a célokban egyetértünk. Egy másik veszély az az, hogy alulbecsüljük, milyen kihívásokat jelentenek ezen problémák Európa számára van, aki azzal érve, hogy itt az ideje, hogy Európa most szembeszálljon az Egyesült Államokkal. Van, aki szerint Trump távozni fog, szerintem ez nem így van. Trump hivatalban marad, még az is lehet, hogy 2020-ban újra választják. És nem lesznek mérsékeltebbek a nézetei sem. Az ő világlátása és stílusa olyas valami, amit mások is utánozni fognak az amerikai politikusok körében. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk orvosolni ezt a helyzetet, és Japánra felfigyelhetünk. Trump bejelentette, hogy kivonul a TPP-ből, ezt meg is tette. Japánnak kevesebb, mint egy évre volt szüksége, hogy a TPP 11-et megszervezze, egy kereskedelmi megállapodást, amelyben az USA nélkül a többi partner részt vesz. Japán úgy gondolja, hogy ezáltal Kínát is mérsékelni tudja, és végre tudja hajtatni az alapvető szabályokat. Tehát a liberális szabályok, a liberális világrend nincs kudarcra ítélve, ez a rendszer képes a túlélésre, hogyha mások is kiállnak mellette. Ezért két kérdés merül fel. Képes-e az Európai Unió valami hasonlót véghez vinni, és egyetértene-e Európa Japánnal abban a tekintetben, hogy Trump nem egy ellenfél, és nem kellene magát alternatívaként tekinteni az Egyesült Államokhoz képest? Japán amikor az Egyesült Államok eh, egy eh, számára fontos kérdésben nem teljesít, akkor eh, emancipálódik egy olyan rendszeren belül, amelynek része az Egyesült Államok is. Nem az Egyesült Államokkal szemben függetlenedik. Vannak olyan területek, amelyeken komoly szerep jut az Európai Uniónak, kiemelhetném a kereskedelmi megállapodásokat. Egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok a peremről szemléli az eseményeket. Az EU kidolgozott megállapodásokat Kanadával, Mexikóval, Japánnal, Dél-Koreával, több afrikai és latin-amerikai országgal, és hasonló módon az Európai Unió alakíthatja azon szabályokat is, hogy hogyan lehet védeni az adatokat az általános adatvédelmi rendelettel. Én úgy gondolom, érzem nap mint nap ennek a következményeit az Egyesült Államokban, amikor is ottani szervezetek engedélyt kérnek tőlem, hogy tovább, továbbra is küldhessenek nekem e-maileket a rendelet értelmében. Ugyanakkor vannak kihívások, mert az unió tagállamai nem azonos módon vélekednek. Amikor Berlinben, Varsóban vagy Párizsban kérdeztem, hogy hogyan vélekednek Trumpról, a németek kifakadnak, ugyanis kínosnak találják, a lengyel kormány számára nincs probléma, hiszen jó kapcsolatokat ápolnak, a franciák pedig úgy vélik, hogy nem ez az első alkalom, hogy egy nehéz amerikai elnökkel van dolguk hasonló válaszokat kapok, amikor azt kérdezem, hogy mi kellene, hogy, állj a, mi kellene, hogy legyen a transatlanti kapcsolatrendszer magja. A lengyelek szerint a bizottság, a németek szerint a kereskedelem, a franciák szerint a multilaterális világrend fenntartása. Tehát a lényegi kérdésekben nem tudunk egyetérteni. Egy másik kihívás abból a tapasztalatból ered, hogy az EU képes szabályokat kidolgozni, de nem képes ezeket végrehajtatni. Például, ha megnézzük az iráni megállapodást, Európa ezt szeretné megőrizni, de nem tudja megvédeni a vállalatokat, amelyek üzleti kapcsolatokat kívánnak fenntartani Iránban, az amerikai szankciókkal szemben. A jogállamiság tekintetében az EU-nak nincsenek hatékony eszközei, hogyha két tagállam, mint Lengyelország vagy, Ném, vagy Magyarország nem tartják tiszteletben az alapvető értékeket. Németország és Franciaország megszekték az euróválság során az alapszabályokat, és azt gondolták, hogy ennek nem lesznek következménye, aztán jött Görögország és Olaszország. A migrációs válság kapcsán voltak szabályok, de ezeket ignorálták. Az ukrajnai háború egy másik példa. Az első alkalommal az Egyesült Államok a válságkezelést ebben a tekintetben az európaiakra hagyta, akik megalkották a megállapodást Minskben, de ezt nem tudták végrehajtatni és Merkel ugyanazt a módszert követi, mint az Egyesült Államok korábban, azzal fenyegetőzik, hogy felfegyverzi az ukránokat. Mikor kezdjük el végre a szabályokat komolyan venni, kivételek nélkül? Tudjuk, hogy nincsenek könnyű megoldások, nem lesz egy új európai szerződés a belátható jövőn belül, amely több hatáskört ruház a tagállamokról az EU-ra. Az előrelépés azon múlik, hogy a nemzeti kormányok hajlandóak-e a kormányközi együttműködést fokozni. Ha Európa szeretné elkerülni azt, hogy jelentéktelenné váljon, többet kell felmutatnia. És ez különösen igaz minden olyan kérdésre, amely a biztonsággal függ össze. Az EU állampolgárai védelemet várnak el a belső fenyegetésekkel, a külső fenyegetésekkel, a gazdasági és társadalmi fenyegetésekkel szemben. És ez jelentős mértékben összeegyeztethető az USA elvárásaival is. Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját biztonságáért. Tehát kérem, koncentráljunk a biztonságra a történelem arról tanúskodik, hogy túl sokat ígértünk és nem teljesítettünk eleget, pedig ha visszaemlékezzünk a 20 évvel ezelőtti balkáni háborúkra, Európa nem volt képes a küzdelmeket feltartóztatni, amíg az USA be nem avatkozott. Ma jobban fel vagyunk készülve talán? Nem hiszem. Hazám, Németország a probléma középpontjában található, ugyanis kötelezettségeket vállalunk, de aztán ezeket nem tartjuk be. A NATO 2%-os célját sem teljesítjük azzal a kifogással, hogy nagyon nehéz a békeszerető németeket rávenni arra, hogy többet költsenek a védelemre. A PESCO-t aláírtuk, és reméljük, hogy majd az Európát szerető németeket meg tudjuk győzni, hogy többet költsenek az európai védelemre. Hol van a pesco szánt pénz? nem elég az, hogyha mm, csak üres ígéreteket teszünk, és ezt különösen így érzem, miután egyeztettem Párizsban és Varsóban és Berlinben. A németek azt mondják, hogy a helyzet rendben van, a zavarok máshol következnek be, miért nekünk kellene változtatnunk a németországbeli politikusok, illetve tisztviselők azt mondják, hogy többet kellene tennünk, de ki az, aki ezt erről meggyőzi a választókat? A partnereink sem hajlandóak már elfogadni a német kihívásokat, és igazuk van. Szerintem nem annyira nehéz meggyőzni a német közvéleményt. Én több vitában részt vettem Németországban az elmúlt négy év során. Az emberek hajlandóak arra, hogy odafigyeljenek. Egy vezetőkkel kapcsolatos problémánk van arra tudom kérni csak önöket, hogy ne legyenek túl udvariasak a német partnereinkkel, hanem legyenek provokatívak. Németországnak ugyanis változnia kell, mert ha egy ország gazdag és befolyásos, akkor felelősséget is kell vállalnia. Németország és Európa sorsa összefonódott, vagy megtanulunk eredményeket elérni, vagy a relevanciánk, a fontosságunk jelentéktelenné válik idővel. Köszönöm. Thank you, Dr. von Marshall. Köszönjük szépen, dr. von Marshall. Nagyon érdekes volt. Jeremy Shapiro, kutatási igazgató, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának igazgatója, aki mert átvilágítja a Trump kormányjal kialakított kapcsolatainkat. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és szólhatok önökhöz itt. Úgy gondolom, hogy amikor az ember megpróbálja megérteni azt, hogy a Trump kormánynak mi a viszonya az EU-val, néhány dolgot tisztáznunk kell előre. Az első. A Trump kormánynak igazából nincs kialakított politikája, igazából se az EU felé, se általában véve külpolitika területén a kereskedelmet és az immigrációt illetően. Mert általában így néz ki egy amerikai kormány, ebben egyet értenek, csak a külpolitikai stratégiát nem tudják kialakítani. A probléma forrása maga az elnök, a személyisége, az ítélő képessége. Nem tartja értékesnek a következetességet, figyelmen kívül hagyja a külpolitikai kérdéseket, és aztán egyszerre csak súlyosan beavatkozik pillanatnyi ötlettől hajtva. Hát ez így nagyon nehéz a tanácsadói számára, hogy bármiféle koherens külpolitikát kialakítsanak. Úgyhogy ezt kell megérteni mindenkinek. Ha a Trump kormányt nézik, akkor senki ne higgyen senkinek. Nekem se higgyenek, Trumpnak se higgyenek. Aztán, ahol következetes a Trump kormány, bár itt is vannak kivételek, az a nemzetközi kereskedelem. Ez az a kérdés, ami a 80-as években a politika felé vezette, 30 éve hisz abban, hogy az USA vesztese a külkapcsolatok, külkereskedelmi kapcsolatoknak, és hogy ezen változtatnia kell az véleménye szerint gyakran az USA belekeveredett több oldalú kereskedelmi tárgyalásokba, ami megakadályozta abban, hogy leavassa gyümöl, learassa gyümölcsét az ilyen egyezményeknek. Ahogy Gardner nagykövet úr is mondta, igazából az egész külpolitikája azon alapszik, hogy jobb díleket kapjon a kereskedelmi szerződésekben az USA számára. Trump keveset tud Európáról, és nem is igazán érdekli Európa. Nem fogadja el azt, amit a 40-es évek óta az amerikai elnökek vallottak, hogy az USA-nak egyértelmű érdeke a stabilitás fenntartása az EU-val. Ő Ázsiára koncentrál, különösen Kínára, és Japára, amennyire azt lehet mondani, hogy bármire koncentrál, hmm, Irakra, Szíriára, Líbiára, úgy tűnik számára Európa, a golfpályák területe igazából mutogat Európára, sok mindenért hibáztat minket, Írországot golfparadicsomnak tartja, nem gondolja, hogy az EU-nak lenne joga arra, hogy a tagállamok nevében tárgyaljon, és Merkel kancellár asszonyal nem hajlandó semmiféle következtetést levonni, nagyon lenyűgöző módon, még harmadik találkozójuk alkalmával sem. Úgyhogy mit vonhatunk le ebből? Az egyik. Ne próbálják megérteni álljanak ellen a kísértésnek, hogy azt gondolják, hogy van egyáltalán stratégiája a Trump kormánynak az EU-val kapcsolatban. Akármit is mondanak az alacsonyabb szintű amerikai ügyintézők, politikusok, soha se lesz ilyen politikája a Trump kormánynak, mindig csak a kereskedelmi kérdések fogják érdekelni Kínával kapcsolatban, vagy hát legrosszabb esetben az elnök hangulatától függ majd a politika. Az úgynevezett felnőttek, a tanácsadója, a kongresszusa, a bíróság, az, hogy kialakíthatnának egy konzisztens uniós politikát, úgy tűnik az elmúlt 15 hónapban megtáfolódott. Trump elnök akkor terelte a figyelmét a külpolitikára, amikor rájött, hogy a belpolitika területén kudarcot val, és ez azt jelenti, hogy nagyon közve, következetlen és ugráló a külpolitikájában. Egy-két hónappal ezelőtt láttuk az amerikaiak ellenállását. A Trump kormány nem akódik, nem úgy, mint a 90-es években, hogy az európai védelmi tervek kutarcot vallanak, vagy hogy a NATO túlságosan megerősödik, vagy az EU az USA-val szemben. Igazából prózai dolgok érdeklik őket, hogy az európai költségvetés amit a védelemre fordítunk, hogyan hat ki az amerikai kereskedelmi viszonyokra. A másik kérdés a tárgyalások. Ne a stratégiára figyeljünk, hanem a tárgyalásokra. Az EU azt komolyan kell, hogy vegye, hogy Trumpot a tárgyalások érdeklik számára, a megállapodások, azok tranzakciók, mindig csak az önérdekeket veszi figyelembe, a profitteremtés a cél, nem a közös értékrendszer. Mindig csak a jelenben él, semmilyen kötődése nincs a múlthoz. A Trump kormány az, hogy ötletek, értekek, hosszú távú értekek, számára ezek mind negatívumok és gyenge pontok a tárgyalásokon. Az Iránnal kapcsolatos ügyek kudarcba fulladása mutatja, hogy hova vezet az, hogyha valaki ö, kedveskedik szándékosan tartnak csak azért, hogy jó eredményeket érjen el. Nagyon nehéz a tárgyalásokon kialakult bármi eredményt konkrét eredményé formálni, mert Trump legszöbbször nem is emlékszik ezekre a dolgokra. A transatlanti kapcsolatokban megpróbál mindenképpen felülkerekedni, ezt már említettük. Megpróbál szankciókkal fenyegetni, például a koreai esetben. Ezzel mindig csak egységesen lehet fellépni, ez nehéz az EU számára. Én ezt megértem. Önök is kell, hogy tudják, hogy csak így lehet tiszteletet kivívni Washingtonnal szemben ma. Gondoljon a geopolitikai érdekeikre. Az EU közös érdekeket, közös okokat kell, hogy felkutasson hogyan foghatnak össze más globális hatalmakkal, Oroszországgal, Kínával, Indiával. Ha ezt megteszik, az javíthatja az amerikai kapcsolataikat. Nem az egyensúlyról van itt szó. Annak ellenére, hogy excentrikus a Trump kormány és maga Trump is, jelenleg a kapcsolataik azon kell, hogy alapuljanak, hogy geopolitikai kérdésekben, mint az iráni kérdés, az acél és alumínium adó, hogyan alakíthatnának ki stratégiai együttműködést más hatalmakkal, hogyan lehetne így következetes az EU-amerikai kapcsolatvilág. Köszönöm. Thank you, Mr. Shapiro. Köszönöm szépen Shapiro úr az elemzését. Lett volna egy negyedik beszélőnk is, de Bart Keremans úr sajnos elnézését kéri, nem tudott itt lenni. Egészségügyi okokból távol kellett maradjon, a legjobbakat kívánjuk neki a felépüléshez. Most a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság elnökének, Bert Langének adom meg a szót, bevezető szavakra. Lange úr, öné a szó. Elvileg két percben, de hát nyugodtan használjon többet. Köszönöm szépen, tisztelt társelnök asszony. Három kérdést vetnék fel a szakértőinknek. Természetesen a kereskedelem témakörében. Kétség nem fér hozzá, hogy az Egyesült Állam a legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak, elsősorban export és másodszorban import szempontjából. És ez természetesen a WTO szabályain és határozatain alapul. 95-ben létrejött egy sor különböző szabály, ami az egyik oka ennek a kereskedelmi sikernek. Most az USA, ahogy Garner úr is mondta, aláássa ezeket a VTO-s szabályokat, határozatokat, pedig 62 óta dolgoztunk ezen, 82 óta a nemzeti, nemzetközi e biztonságról is foglalkozunk, 74-ből egy Kínára vonatkozó kereskedelmi szabály jött létre. Tehát nagyon sok olyan határozat született meg, ami már a WTO előtt is működésben volt. 96-ban pedig teljes mértékben világosá vált, hogy mindenki, még az Egyesült Államok is tisztában volt azzal, hogy ez hogy az adott amerikai jogszabály az a WTO szabályának nem felel meg. Ez a multilaterális rendszer tehát nagyon fontos. Milyen együttműködésre vonatkozó perspektívát látnak abban, hogyha esetleg mondjuk megreformálnánk a vto t az vissza tudná-e vonzani az usa a világkereskedelmi rendszerhez? Az USA akadályozza a feleviteli testület bíráinak kinevezését, Enélkül viszont a WTO nem lesz működőképes. Van-e valami olyan lépés, ami az együttműködés felé vezeti az USA-t és biztosítja ennek a rendnek a fennmaradását? A második kérdésem. Az USA-ban és a Fehérházban miért csak a kereskedelmi kapcsolatok és az áruk vannak a, a figyelem homlok terében? szolgáltatásokról is nagyon fontos lenne foglalkozni, és azt gondolom, hogy az USA a fő nyertese a TRIPS megállapodásnak. Több milliárd licenc, szabadalom áramlik az USA-ba, csak tavaly 30 milliárd érkezett Kínából. Miért érdemes tehát csak a keresked, az áruk kereskedelmére összpontosítaniuk? És az USA miért nem tekinti át a teljes képet a kereskedelem tekintetében? És a harmadik kérdésem, ahogy Gardner úr is említette, nem szabad nyomás alatt kereskedelmi megállapodást kötni. Úgyhogy ez a vám, az, hogy a vámokat vezettek be az USA részéről, ez nem fog ahoda vezetni, hogy engedünk más területen. Ugyanakkor milyen intézkedéseket lehetne hozni, hogy jobban megértsük egymást a jövőben? Van-e lehetőség arra, hogy például piaci hozzáférést, erről szóló megállapodást hozzunk létre, ami kiegyensúlyozott természetesen az nem lehetséges, hogy az egyik oldalon növelik vagy csökkentik a vámokat, és másik oldalról például cserébe nem adnak hozzáférést a közbeszerzéshez. Tehát nyomás nélkül, erőszak nélkül hogyan lehet közös megközelítést találni a piaci hozzáférésről szóló tárgyalásokhoz. Elnök, köszönöm szépen, Lange úr! Itt van előttem a felszólalók listája. Tizen kívánnak hozzászólni. Tizenegyen most már. Tenok úrral. Tizenkettő. És ezzel lezárjuk a listát. Minden felszólaló másfél percet kap. Peter Leurral kezdjük. So, uh, first of all, uh, I would like to thank to all this. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok az előadóknak a nagyon-nagyon világos és őszinte szavaikért. genetikai szempontból nagyjából ugyanahoz a családhoz tartozunk, de hát a genetika tulajdonképpen nem számít. Politikusként Bizonyos kiszámíthatósághoz hozzá vagyunk szokva, ez fontos eleme a stabilitásnak. De nem akarok most már további elvi nyilatkozatokat tenni. Azt gondolom, hogy ez a vita elsősorban saját magunkról szól. Marshall úr ebbe az irányba is tolta a vitát, A jelenlegi helyzet pozitív oldalal is rendelkezik ebből a szempontból. Nem szeretem a több Európáról szóló szlogeneket, de ezt a helyzetet nyilván, illetve hát csak akkor tudjuk megoldani, hogyha egységesebb az Európa, eltökéltebbek vagyunk együtt. Gardner úr azt mondta, hogy túl fogunk élni. Igen, biztos vagyok benne, hogy igen, de milyen áron? Ez a kérdésem. Sok kérdés kapcsolódik ehhez, és azt gondolom, hogy Mársel úr már is megemlítette a Nyugat-Balkán kérdését. Szófiában is tárgyaltunk erről, és nemrégében volt egy washingtoni konferencia, ha jól tudom, ahol magasrangú emberek beszéltek erről, együttműködni fogunk, vagy pedig versenyezni ezen nagyon érzékeny európai régióért. Emlékszünk arra, hogy Franciaország az első, mondta Sirak, most Trump úr azt mondja, hogy Amerika az első. De itt most nem a nagyságról van szó, hanem arról, hogy abban kell nagynak lennünk, hogy együtt tudjunk működni, és az lesz az érdekes, hogy mit tudunk együtt csinálni. Remélem, hogy a párbeszédet el fogjuk tudni mélyíteni, a transatlanti parlamentközi párbeszédet is, és kicsit erősebben fogjuk játszani a soft power szerepét. Köszönöm, most Gomes asszony kap szót. És kérem, tartsa be az előirányzott időt. Köszönöm szépen, Garner nagykövet, nagyon örülök annak, hogy ismét eh, itt eh, láthatjuk. Nem említette meg a nagy elefántot itt a teremben, és ez az oroszországi e, kapcsolat, ami azt hiszem nem csak e, az Egyesült Államok szempontjából egy probléma, de ezt a kérdést egyébként von professzorhoz is e, intézném, ez az Európai Unióban is egy problémát jelent. Ugye említette a vezetőségbeli problémát, illetve a politikai akarat hiányát, a fellépés érdekében, amikor azt látjuk, hogy a Trump adminisztráció, vagy maga Trump milyen kapcsolatokat ápol, vagy megnézzük a Gazprom szeköttetéseket Európa szerte. Azt hiszem, ez sok mindent elárul arról, hogy mennyire képtelenek vagyunk cselekedni. Ez a megfelelő út? Ön ezt hogyan látja? Köszönöm szépen. Gomes asszony, Tánok úr a következő. Köszönöm szépen. Gardner nagykövet jelenlétért nagyon hálás vagyok, és a bölcs szavaiért is. Nagyon időszerű volt ez a nyílt hozzászólás. Ha jól tudom, utódját néhány napja nevezték ki ő remélhetőleg egy nagyon méltó utódja lesz, aki majd szintén párbeszédet ápol a parlamenttel. A Trump adminisztráció szakpolitikája, vagy a politikák hiánya, vagy a kiszámíthatatlanság igazából nem lepett meg. Mielőtt parlamenti képviselő voltam, pszichiáterként dolgoztam, és ez egy nagyon jó gyakorlat volt számomra. Kiismertem a különböző személyiségeket, de a párizsi megállapodástól való visszavonulás, vagy a TTIP tárgyalások megszakítása, a TPP felmodása, most a JCPOA, azt hiszem, hogy a globális kormányzás szempontjából ez nem annyira katasztrofális, a JCPO-ból való visszavonulás, az iráni atomalkú felmondása, amikor Irán teljes mértékben teljesítette a kitételeket, ezek véleményem szerint nagyon rossz jelzéseket küldenek. Azt hiszem, hogy nem kellene, hogy különösebben meglepje mindez bennünket. A közelmúltban a parlamentben UKIP képviselőkkel tárgyaltam, és úgy tűnik, hogy a populisták körében mindenhol az a vágy most, hogy visszájára fordítsák, tönkretegyék a multilateralizmust, mintha ez lenne most a nagy ellenség. Úgy tűnik, hogy nem értették meg a problémát, de ők ezt látják a problémának, a globális kormányzás, az emberek áramlása kereskedelmi mozgások. Számukra mindezt visszájára kell fordítani. Van, aki még az 50-es évekbe szeretne visszatérni. Hazámban vannak önök, akik a 19. század 50-es évei felé szeretnének vonulni, de ez mind szembe száll a multilateralizmussal. Úgy tűnik, hogy ez a nemzetállamok nagy ellensége. A populisták valószínűleg nem elég értelmesek ahhoz, hogy megértsék azt, hogy az áruk és az emberek mozgása hogyan zajlik. Ez meghaladja az értelmüket. Köszönöm szépen, Sáke képviselő. Köszönöm, nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy a transatlanti kapcsolatok rendszeréről beszéljünk. A transatlanti szívem vérzik is most. Csak egy dolgot szerettem volna elmondani. A közelmúltbeli események mellett generációváltásra is sor kerül, ami szintén befolyásolja a baby boom generációjának tapasztalatait. Nem tudom, hogy a vendégeinknek van-e idejük arra, hogy erről is reflektáljanak. Egyik sok a másik után ér bennünket, és ez alapján azt szeretném kérdezni, hogy az amerikai fél részéről úgy tűnik-e, hogy az európaiak realistán tekintenek a helyzetre. Elég éberek-e, vagy, vagy, vagy éppen ellenkezőleg? És ami Washingtont illeti, milyen mértékben létezik egy taktika legalább, ha már stratégia nem is, hogy kiátszák a tagállamokat egymással szemben, főleg ami az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat illeti, ez az, ami érdekelne ebből a szemszögből, szeretném megvizsgálni a helyzetet. És az Egyesült Államok beli belső vita a kereskedelmi kérdésekről, vámokról, Kínáról, önök hogyan értékeli a fékek és ellensúlyok rendszerét ebben az adminisztrációban, amely ilyen szokatlan kereskedelmi politikát folytat. Kiev Haziori úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki eljött ide ma. Van egy elképzelésem, amit szeretnék megosztani mindenkivel, hogy esetleg erre tudnának-e reagálni. Arról beszélünk, hogy a világon a stabilitás hogyan alakul, jelenleg veszélyben van. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen megoldás az az, hogyha kimenekülünk abból, amit most a markukban tartanak az ENSZ biztonsági tanácsának a tagjai. Mindig az amerikai ö, Egyesült Államok győzedelmeskedik. Én úgy gondolom, hogy ez az entitás most nem véd egyetlen országot sem a világon, pontosan azért, mert az öt emberből, aki a biztonsági tanácsban ül, valaki azt mondja, hogy no, vagy valaki azt mondja, hogy nyet. Úgyhogy csak Európa változtathat ezen. Én tudom, hogy van itt két olyan ország, amely állandó tag. Ha Macron úr úgy gondolja, hogy felrázhatja a világot, hát akkor megteheti ezt. Nem tudom, mit gondolnak erről. Ha minnyáján együttműködünk, akkor valahogy ezt bevihetnénk a köztudatba. Köszönöm. Köszönöm. Bilder asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm uraim. Az európai Iránban működő cégek elleni szankciók aggasztóak, nagyon sok céget érint ez. Az amerikai politika, amely egyik kézzel támogatja az Európai Uniót, mm, támogatta például Obama révén az orosz szankciókat is, most azonban olyan szankciókat vezettek be Oroszország ellen, amikvel semmit nem nyernek. Ezek szeresei annak, amit az USA vezetett be, amit az, Európa vezet, az európaiak, tehát tízszer olyan szigorúak. Ők a 23. legfontosabb kereskedelmi partnere az USA-nak. Új szankciókra van szükség, de nem olyanokra, amely például Nord Stream 2 révén a kis francia termelőket érinti és sújtja, vagy a kis francia sajttermelőket pedig az ő termékeiket Oroszországban nagyon szeretik. Hogyan látják ezen zavarok után a transatlanti kapcsolatok alakulását? Köszönöm szépen, Kastaldo úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az előadóknak a nagyon érdekes hozzászólásokért. Hadd reagáljak ezekre. Nem szabad alábecsülni Trump elnököt. És ne vegyük készpénznek, hogy nem fogja megpróbálkozni, nem fog megpróbálkozni azzal, hogy második mandátumot is szerezzem. De úgy tűnik, hogy másra nem hallgat, mint csak az egyoldalú történetekre. Arról, abból, amit a közvéleményről mondtak, azt a következtetést szűrtem le, hogy vannak olyan vélemények, amelyek nem annyira negatívak, mint amelyeket itt hallunk, vagy más USA partnerek gondolnak világszerte. Kérdésem a következő. Mindennek van pozitív oldala. Például a nukleáris megállapodástól való USA visszalépésnek is lehet-e pozitív oldala abban, hogy az Európai Unió megmutatja partnereinek azt, hogy mi hajlandóak vagyunk és akarjunk ragaszkodni az adott szavunkhoz, és megtartani egy stratégiai, geopolitikai, autonóm menetrendet, még akkor is, hogyha ez ellenébe megy annak, amit washingtoni barátaink gondolnak. Hogyha ellenezzük és ellensúlyozzuk ugyanezzel az eszközzel a kemény vonalas USA szankciókat, akkor mit gondolnak önök, hogyan reagálna erre Trump? Szélsőséges következményei lennének egy ilyen lépésnek? Vagy lehetséges-e, hogy az ész szavára hallgatna? Azt gondolom, hogy az USA vállalkozói nagyon fontos piacnak tartják ezt, és mindenképpen meg akarják tartani. Meddig megy el önök szerint Trump úr? Most pedig Publix úr következik. Köszönöm szépen. Kinevethetjük Trumpot, bírálhatjuk, de nagyon sok társadalmi csoportban rendkívül népszerű. Nem tudjuk azonban megváltoztatni, hogy ki az USA elnöke, ő az, ez keserű tanulság ebből a perspektívából emlékeznünk kell arra, hogy az Egyesült Államok jelen pillanatban is eh, a fő stratégiai partner Európának, és így ez is fog maradni. E tekintetben az első kérdésem az, hogy mit tehetünk. És kicsit zavarba ejtőnek gondolom azt, hogy sapira úr mit említett, hogy technikai együttműködést tudnánk kötni mondjuk Oroszországgal vagy Kínával, és így tudnánk fellépni az USA ellen. Lehet, hogy félreértettem, nem tudjuk ezt megtenni. Putyin vagy a kínaiak pedig pont ezt szeretnék. Minden ebbe az irányba tol bennünket, és az érzelmeink is erre tolnak bennünket, de nem tehetjük meg, hiszen az amerikaiak a stratégiapartnereink Trumpal vagy anélkül. Nagyon fontos emlékeztetni magunkat arra is, amit egy másik felszólaló mondott, Németország nem rejtőzhet a történelme mögé. A védelemért fizetnie kell, és a makroni partnerségre is szükség van. Hogyha erős transatlanti partnerséget akarunk, akkor itt és most erős vezetőkre van szükségünk Európában, csak így tudjuk túlélni ezt a helyzetet. Változik a világ, már nem ugyanaz, mint régen volt, és az olyan emberek, mint Trump, Putyin és Kína is hajlandóak megváltoztatni a jelenlegi világrendet, mert úgy érzik, hogy ennek a szele már elérte őket. Talán a tárgyalásokkal egy ilyen TTIP lightot ki tudnánk még hozni a dologból, de az európai erős vezetés nélkül, a védelemre és a biztonságra szánt pénzek nélkül nem léphetünk tovább. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri úr a következő, és hat még felszólalónk van. Ezzel lezárom a listát. Kérem mindenki maradjon a felszólás idején belül. Köszönöm, elnök asszony. Marshall úr. Értem az intellektuális provokációt, ami elhangzott az ön szájából, de el kell ismernem, hogy végső soron lehetséges, hogy Európa politikai szféráját csökkentjük, jelentéktelenségbe taszítjuk az USA-val szemben. Tény, hogy Washington és az EU kapcsolata az elvek megsértésében és a bizalom aláásásában nagyon messzire ment. Az iráni ügyben a szankciók bevezetése például USA részéről önmagáért beszél. Kérdésem a következő. Az európai politikai vitában az USA-ról mindig a nem kritikus barátok és a kritikus barátok között folyt a vita. Mit gondol az új politikai fá, ö, időszak, amit a Trump adminisztráció jelent, előre nem látható eredményekre vezethet-e? És gondoljuk, gondolja -e azt, hogy mi itt Európában mindannyian készen állunk -e arra, hogy geopolitikai szempontból és transatlanti kapcsolatból is átgondoljuk ezt a kapcsolatot. Milánban következik. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, és Tony Gardner jó barátomat szeretném köszönteni. A transatlanti kapcsolatok eh, témájában nagyon sokszor eh, volt alkalmam egyeztetni vele. Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok a természetes partnerünk, és a legfontosabb stratégiai partnere az Európai Uniónak. Azt látom, hogy milyen eltérőek az álláspontok, például a Jeruzsálemi Nagykövetség, vagy az éghajlatváltozás, vagy az iráni atomalkú témájában a kapcsolatok nagyon megromlottak, és ez nyilván azzal is magyarázható, hogy egyre nagyobb jelentőségre tett szert a Washington szemében az Európai Unió, illetve ugye a Brexit is hozzájárult ehhez. Az Európai Unió és az intézményei most eljelentéktelenek egyfajta terápiára volna talán szükség, fenn kellene tartani az egyensúlyt és az egységet az Európai Unióban. A populizmusok egyre inkább előre törnek, és az eurofób erők, ami nyilván tükröződni fog a 2019-es választásokban is, sokkal inkább töredezett lesz a parlament, és az Európai Bizottság is talán gyengébb lesz, úgyhogy ez az egység, amelyről ők beszélnek, nem tudom, hogy ez milyen mértékben állhat fenn az európai intézmények szintjén. Ami pedig a jövőt illeti, szeretném, ha egy kicsit beszéljenek, beszélnének a Trump adminisztráció jövőjéről, mi történik majd az őszi választások után. Két és fél év, illetve három év, a következő év, ez hogyan fog alakulni, vagy önök is inkább egy hat éves időszakban gondolkodnak? Köszönöm. Mr. Khan the next. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen mindenkinek az előadást. Az AFET tagjaként szeretnék rákérdezni arra, hogy a két államos megoldás Izraelben megoldódott-e azzal, hogy Tel Avivból Jeruzsálembe került át az amerikai nagykövetség. Mit gondolnak erről? Aztán, hogy az acél munkások és az acél szektor helyzete felborul, illetve önök mit gondolnak? Az EU Oroszországgal vagy Kínával együttműködhet, vagy hogyan töltheti be az űrt, ami kialakult. Aztán arról mit gondolnak, hogy Dél-Korea és Észak-Korea kibékítése ügyében esetleg Trump elnök úr béke Nobel-díjat kap. Erről mit gondolnak? Elnök, köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Én szeretném tudni, hogy Kim Jong-un mit gondol magában. Mit gondol arról, hogy az Iránnal kötött megállapotás most egyszerre nem tartják tisztában, tiszteletben. Tehát mi történik ilyenkor, amikor egy megállapotás feltételeit nem tartják be? Ma már hallottuk, hogy hogyan lehet ezzel fölvenni a harcot, de politikai és diplomáciai szinten hogyan lehet ebből egy összefogást kovácsolni. Aztán a kereskedelmi téren nagyon fontos számunkra, hogy a KKV-kat, a kis és középvállalkozásokat támogassuk. Ők mind a két piacon aktívak akarnak lenni. Ezért a VTO és az elektronikus kereskedelem nagyon fontos témák. Ösztönzőket kellene teremteni Európában, de az USA-ban is, hogy a kétoldalú kereskedelmet támogassuk. És inkább a vámtarifa csökkentéseket kellene megcélozni, nem a szankciókat, hiszen mind a két oldal profitálna ebből. Érthetetlen, hogy Trump adókönnyítéseket ad egyik kézzel, másik kézzel pedig úgy sújtja a fogyasztókat, akik végeredményben megfizetik ezt, hogy vámtételeket szab ki. Én úgy gondolom, hogy jó lenne tudni, hogy például a kutatás és a tudomány területén ezt együttműködhetnénk-e. Párnyúr! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, uraim. Vitánk rendkívül érdekes, egy olyan pillanatban, amikor a zavar uralkodik. Ha megengedik, akkor kis hangsúlyoznék pár dolgot. Az egyik, gondolják-e, hogy Trump a falu bolondja? Szerintem ez nagyon komoly politikai hiba lenne, hogyha ezt gondolnánk, és ezt az amerikai technokrácia el is követik, illetve a demokrata ö, értelmiség is, akik a, nem veszik őt eléggé komolyan. Kán kollégához képest, vagy hasonlóan, azt gondolom, hogy a Niki Ele asszony az ENSZ-ben nemrég azt mondta, hogy Izraelben való fellépésével több mint 60 fiatalt és gyermeket lőtt le gyakorlatilag Trump azáltal, hogy populista és nacionalista érzelmeket korbácsolt fel. És az Európai Unió bizonyos tagállamai is osztják ezt a megközelítést, és az USA baráti és szövetséges országai, például Irán is osztják ezt a megközelítést, vagy Izrael. De azt gondolom, hogy Szaúd-Arábiára is gondolhatunk, vagy még egyszer Izraelre a palesztin kérdés kapcsán. A kérdés az önök véleménye szerint mi a kapcsolata ezeknek az országoknak a Trump adminisztrációhoz és az USA- hoz ki az, aki dirigál? Melyikük vezeti a másik felet? Az Európai Unió különösen megosztott a palesztin kérdésben is. Három különböző tábor van az USA-val kapcsolatban is megosztott a vélemény. Pierre Vimonnal találkoztam ma reggel, gondolom, hogy ő excellenciája ismeri őt, aki szintén visszakért a palesztin kérdésre. Kérdésem, hogy tudnánk-e más partnerségeket találni, és a kvartettet mondjuk Kínával, Dél-Afrikával, Indonéziával vagy Indiával tudnánk-e kiegészíteni? Ez lett volna a kérdésem. Gondolják, hogy ez lehetséges. Köszönöm szépen, Keller úr következik. Thank you very much. May I... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy Gardner nagykövet urat itt üdvözölhetem, és szeretnék gratulálni neki boldog születésnapot! But I, I like very much what the colleague Peterle uh, just said. Peterle úr, amit most mondott, az tetszett nekem, hogy genetikai szempontból egyformák vagyunk. Valószínűleg csak genetikai szempontból, mert politikai szempontból nem. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy mindig is voltak a történelem során stratégiai különbségeink, de mindig szövetségesek maradtunk, és nincsennek alternatívája. Úgyhogy ne tegyünk egyenlőségjelet Trump elnök és a viselkedése közé, és azt hiszem azt, hogy a jelenlegi amerikai kormányra nyomást gyakoroljunk úgy, hogy új szövetségeket kötünk Oroszországgal vagy Kínával, ez félrevezető, sőt, felelőtlen. Teljes mértékben veszélyes. Két nappal ezelőtt azt mondta az USA, hogy továbbra is részt vesz a NATO tevékenységeiben, hiszen megelték a létszámot Európában, több csapatot, több felszerelést bocsátottak rendelkezésre, a költségvetést megemelték. Ez egy tény. Ezt ismerjük el. Köszönöm. Köszönöm, Kelem úr. Rodriguez Peñero asszony. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony és gratulálok eh, Gardner eh, úrnak, akit eh, köszöntök ismét itt a körünkben. Az igazság az, hogy nagyon érdekes ez a vita, és nagyon örülök annak, hogy sikerült megszervezni. Azt hiszem, hogy az egyik fő probléma az elmúlt években Trump volt, és úgy gondolom, hogy ez egy stratégia, amit követ, mert gyakorlatilag az összes választási ígéretét betartotta eddig a TTP-vel, a NAFTA-val, a palesztinai nagykövetséggel kapcsolatos döntéseit nem lepett meg senkit, de bejelentette, amikor visszalép az iráni alkutól. Ez nem egy stratégia, nem arról van talán szó, hogy a szövetségesei Eh, Izrael és Szaudarábia Iránnal szemben, amely az Egyesült Államok fő ellensége. Én úgy gondolom, hogy itt sokkal inkább arról van szó, hogy szembeszáll a nemzetközi joggal. Ezt nem mondta a választási kampányában, de ezt teszi, és szembeszáll a multilateralizmussal is, amely most nagyon komoly veszélybe került. És eh, mindenek előtt eh, azzal, hogy hogyan oldjuk meg a konfliktusokat a tárgyalás a párbeszéd útján. Nekem az a benyomásom, és erről érdekelne vendégeink véleménye, hogy Donald Trump mögött van egyfajta érdek, ami a világot instabilá kívánja tenni. Van-e érdeke valakinek e-, ebben? Illetve az középtávra a novemberi választásokkal kapcsolatban melyek az a, e, a milyen számításaik vannak, milyen esélyek ha ezáltal javul a pozíciója, akkor lehet, hogy tovább folytatja ezt a feszültségkeltést, ami úgy tűnik, hogy kifizetődő számára. Az amerikai nép hogyan reagál arra, azokra a válaszokra, amelyeket Donald Trump ad a nemzetközi szintéren, és hogyan reagálnak erre az instabilitásra, amit a világon előidéz. Köszönöm szépen, Franka úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ezek olyan idők most, amelyekben rendkívüli mértékű az összefonódás, és a jövő szempontjából nagyon nehéz persze megjósolnunk, hogy mi fog történni, de az Európai Unió úgy tűnik, hogy a, az előrejelzések ellenére 2050-ig csökkenő népességet mutat fel, 6%-át tesszük ki a világ népességének, Amerika is egyébként ami a, úgy, volt, úgy tűnt, hogy a régi nyugat, és ott is 20% alatti lesz a demográfiai arány, és ez a demográfiai hanyatlás, gazdasági hanyatlás, ugye Kína felemelkedésével szemben, amely 20 országnak a fő gazdasági partnere, komoly politikai következményekkel is jár majd, és látjuk ennek a következményeit, olyan országok emelkednek fel, amelyek nem osztják a mi értékeinket a különböző konfliktusokban. A kérdés ugyanakkor nagyon egyszerű. Nagyon messze vagyunk azoktól az időktől, amelyekben 1870-ben vagy 1913-ban a világkereskedelem 70%-ét tette ki az Európai Unió. A világ GDP-hez még mindig egy kicsit jobban járunk hozzá, mint az USA, de ha úgy alakulnak az események, ahogy azt a Trump adminisztráció szeretné, és tovább folytatja ezeket a politikákat, akkor a nyugat képes lesz továbbra is befolyást gyakorolni a világ alakulására? Ugyanis a kormány a hozzáállása a világban olyan változásokat idéz elő, amelyeknek nem voltunk tanulja a második világháború óta. Köszönöm. Köszönöm szépen. If I may add something. During the campaign I thought it's... Ha megengedik. A kampány alatt én azt gondoltam, hogy csak a kampányról fog ez szólni, most már nyilvánvaló, hogy Trump úr a saját feje szerint halad, és ennek ellenére meg kell tartanunk a partnerséget az USA-val. A vita során most már nyilvánvalóvá válik, hogy egyre ennél több vitára van szükség, mert mindenki hozzá akar szólni. De sajnálatos módon nincs sok időnk, és nagyon sok kérdés érkezett, és hát ezekre nem lehet megfelelően megválaszolni ma. Hadd tegyem a következőt. Mielőtt megadnám a szót Brock úrnak a végén, hiszen ő raportőr, négy óráig van időnk, úgyhogy két percet, kettő percet kap mindenki. Jó, négyet mindenki, Gardner úr, és aztán meghallgatjuk Brock kollégát is négy percben. Legszívesebben ezzel a bizottsággal töltöm a születésnapomat. Úgyhogy kérem jövőre is hívjanak meg. Annyi érdekes megjegyzést hallottunk, csak néhányra reagálnék. A Nobel béka díjat, díjat a Nobel béke díjnak nevezték el. A béke szó valamiért van benne, nem Nobel destabilizációs vagy háborús díjnak hívják. Nagyon sok felszólaló hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos a közös álláspont sok kérdésben. A kereskedelemről, annak dacára, hogy vannak különbségek például a TTIP megítélésében, annyira fontos terület a közös munka. Aztán az árukkal kapcsolatban igazuk van, miért csak az árukra összpontosítanak. Ez az, ami neki az választói körének fontos. A nagy termelőknek, nagy gyárosoknak. Ez az ő bázisa. És miért unilaterális megállapodásokat akarnak, vagy vissza, akar visszavonulni? Ennek nincs értelme, tényleg nem. Miért vonul ki a párizsi megállapodásból a klímaváltozással kapcsolatban? Azért, mert a megújulók és a fosszilis energiák elleni felszólás is az ő szavazó bázisának a szívéhez közel álló témák. TTIP és a közbeszerzés. Egyre keményebb területek ezek, óriási tárgyalások voltak, aztán a, például a, keres, a tengerészeti együttműködés, a tengerészeti kereskedelem, a WTO reformja. Muszáj rá kényszeríteni az adminisztrációt, hogy pontos javaslatokat tegyenek le az asztalra azért, hogy megmondják, hogy szerintük hogyan tudna jobban működni ők. Ezt nem tették meg, csak fenyegetőznek, és ez az egész rendszer összeomolhat. A WTO nem arra jött létre, hogy Kínával megbírkozzon. Jó, mondhatják ezt, de akkor konkrét javaslatokat tegyenek arra, hogy hogyan tudna a WTO jobban működni. Kérjék ezt az USA-tól. Még nagyon gyorsan. Van egy sor olyan kérdés, amire érdemes lenne összpontosítani együtt. Említettem ebből néhányat. A támogatások kérdése. A szellemi tulajdonjogok a harmadik országokhoz piacához való hozzáférés. Mondják el az adminisztrációnak, hogy közösek az érdekeik. És még egy utolsó kérdés, a bűnüldözés. Ez legyen egy olyan terület, ahol teljes mértékben egyértelmű, hogy együtt tudnak működni. Ott van például az e bizonyítékok kérdése. Látható, hogy ez mennyire fontos. Ugyanazt csinálja az USA és a Cloud Act révén. Ezeket a jogszabályokat az EU-nak, az E bizonyítékról szóló javaslatát és a Cloud Act-et egymással vagy működőképessé kell tenni. Nagyon fontos, azt látjuk, hogy a politikai testületei az USA-nak reagálnak arra, amit az európai intézmények tesznek vagy mondanak. Nézzük meg, hogy milyen hatása volt. Nézzük meg, hogy például az ifjúság milyen mennyiségben jelezte, hogy szeretne szavazni a következő választásokon, és iratkoztak fel a választók listájára mozgósítsák ezeket a forrásokat, ezeket a lehetőségeket. Ezek mind pozitív dolgok, amiket látunk, amiket ki lehet aknázni, és egyetértek az, akik azt mondták, hogy hosszú távú megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen, Christopher von Marshall úr következik. Köszönöm szépen, néhány általános megkezdéssel kezdeném. Továbbra is úgy gondolom, hogy hogy is mondjam, az emberek próbálják kifogorázni Trumpot, vagy panaszkodnak róla. Igen, értem, ez érzelmileg teljes mértékben érthető, de másfél év után ez már nem működik. Nem fog hirtelen eltűnni, úgyhogy azon kell gondolkozni, hogy hogy fogjuk stratégiailag megközelíteni ezt a kérdést, hogyan fogjuk megvédeni magunkat tőle. A viccelődésből és a panaszkodásból egy olyan megközelítésbe kell most átlendülnünk, ahol komolyan vesszük őt is, és a helyzetet is. Az ellennyomás tiszteletben tartja? Igen ügy működik, ő is érzelmileg, és hogyha Merkel asszony látogatását egy évvel ezelőtti és mostanit összehasonlítjuk, világos a különbség. Sikerült hatással lenni rá, de ne kezdjünk olyan csatába, amit nem nyerthetünk meg. Az ellen nyomás az nem fogja megnyerni nekünk a háborút, csak azon konkrét esetekben érdemes használnia, ahol konkrét eredményre vezethet. A TTIP nem gondolom, hogy persze próbálkozhatunk az európai oldalról javasolni olyanokat, hogy jól törjük el az összes vámot. Nem, magasabb vámaink vannak, ismerjük el. Igaza van, amikor ezt mondja, Trump úr, de rosszul például nagyon világosra tenne, tette azt, hogy azt akarják, hogy ne legyenek vámhatárok az EU és az USA közötti kereskedelemben. De akkor már az attitűdökről is szó van, a fogyasztóvédelemről is, a közvéleményről, a mezőgazdaságról, tehát ez nagyon nehéz csak így egy tolvonással elérni, lehetetlen. Nagyon sokan beszéltek a félidős választásokról. Ez egy nyitott kérdés. Hogyha megnézik, hogy milyen közvéleménykutatások közvéleménykutatási eredmények láttak eredményet, 6-7 százalék pontos változás pozitív változás mutatható ki a demokraták javára, de ha azt nézzük meg, hogy hány ülést fognak megszerezni, hát nagyjából egyenlő számnál tartanak. Nem biztos, hogy a képviselőházban a demokraták nyerni fognak, és a szenátusban még nehezebb a helyzetük. Két lehetséges eredmény van. Az egyik, hogy óriási pszichológiai következményei lesznek ennek a félidős választásnak, hogyha nem tudják a képviselőházat visszanyerni a demokraták, akkor kivonulnak a sivatagba hosszú-hosszú időre, és Trump helyét megkönnyítik. Hogyha átveszik a hatalmat a képviselőházban a demokraták, akkor két éves politikai blokkát következik, késhegyig menő viták és harc lesz, és majd az fog eldönteni a helyzetet, hogy ki tud nyerni 2020-ban nagyon sok mindenre tudok gondolni, ami az elmúlt két évben rosszabb volt, mint a Trump. Tehát nem ő a legrosszabb dolog, ami történhetett. A fékek és ellensúlyok működnek. Lehet, hogy a stílusa, az attitűdje nem tetszik, de a jogállamiság, a demokrácia teljesen működőképes az USA-ban, és a legfontosabb kereskedelmi biztonsági partnerünk továbbra is, Kína és Oroszország nem alternatív partnerek. Mert itt a generációs változásról kérdezett, Sokat gondolkoztam ebben, ezen persze igaza van abban, hogy vannak olyan új generációk, amelyek nem látták a hidegháborút, ezt a partnerséget nem tapasztalták meg. Másoldalról azonban legalábbis, ahogy Nyugat és Közép-Kelet-Európában látom, a fiatalok annyira nincsenek elragadtatva a kínai népzenétől, vagy az indiai divattól, vagy az észak-koreai filmektől. Még akkor is, ha nem nagyon gondolkoznak rajta, az amerikai populáris kultúra befolyása alatt vannak. És ez kéz a kézben jár a negatív politikai érzelmekkel, amit az USA ellen irányába táplálnak, és most abba kell hagynom sajnos. Köszönöm szépen, Sapiro úr. Köszönöm. Sok érdekes kérdés érkezett, nem tudok mindre válaszolni, remélem, hogy később folytatják, és folytatjuk majd ezt, örülnék, ha eljöhetnék ide újra. Szerintem többen megegyezték, hogy nem arról szól, hogy gunyolódjunk Trumpon, hanem arról, hogy megoldásokat, válaszokat találjunk arra, amit tesz. Ennek ellenére miért ne lehetne rajta gúnyolódni? A két dolog nem zárja ki egymást. A kérdés az, hogy mert néhányan említették. Az USA a legfontosabb partner az Unió számára, hogy nincs alternatíva, hogy az a lényeg, hogy a liberális rendet és a transatlanti kapcsolatokat megőrizzük ezekben a turbulens időkben. Igen, ez a cél. A kérdés az, hogy hogy. Fontos lenne elfogadni, hogy Donald Trumpot nem érdeklik ezek a dolgok. Nem érdekli a liberális rend. Ezt egyértelműen bebizonyította. Nem érdeklik a transatlanti kapcsolatok, leginkább is nem úgy, mint minket itt. Nem úgy látja ezt, mint közös érdekeket és értékeket. Ha meg akarják őrizni, nem tudom, Trump 4, 8, 12 évére, akkor nyomást kell rá gyakorolniuk hogy fontos legyen számára, hogy részt vegyen a transatlanti munkában. Ehhez viszont nyomáspontokat kell találniuk, ha ezt nem teszik meg, ha csak mondják, hogy igen, ellenőrizni is akarjuk, majd megvárjuk, amíg elmúlik Donald Trump, de addig Trump felemészti a transatlanti kapcsolatokat. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon nehéz eh, hajszálomuló egyensúly. Nyilvánvaló, hogy Oroszország, India, Kína nem helyettesíthetik az USA-t, nekik is megvannak a problémáik, a jogrendel, az európai értékekkel. De bizonyos, konkrét, taktikai kérdésekben biztosítani lehet az, hogy így rákényszerítsék az usa arra, hogy arra koncentráljon, ami fontos a transatlanti kapcsolatokra. Elnök, köszönöm szépen, Sapiro úr. Köszönöm szépen, most pedig eh, meghallgatjuk eh, Brock eh, kollégát, aki az elnök, és a korábbi elnök és előadója ennek a jelentésnek. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jeremy, én is eh, szeretnék gratulálni a születésnapot alkalmából. Lassan már te is eh, egy emelkedett eh, magasabb korba lépsz. A vendégeinknek szeretném megköszönni azt, hogy elgondolkodtató dolgokat mondtak, illetve olyan dolgokat, amelyeket megkérdőjelezünk, és amelyek az első tervezetben szerepelnek. A jelentés tervezetemben az ember nem tudja elég gyorsan nyomon követni a, az események alakulását, hiszen a Trumpi politika a Twitter tempójával alakul, és az Európai Parlamentben meg kell írni a jelentéseket, és aztán le kell fordítani őket, ez pedig lényegesen lassabb, úgyhogy azt hiszem ez is elég kifejező értékű. Meg kell néznünk azt is, hogy Trump politikája nem csak bizonyos szempontokból bosszantó, és megemlíthetjük például Iránt, hogy vajon ez egy politikailag bölcs döntés-e, ez egy olyan kérdés, amely összefügg a kereskedelemmel, a multilaterális kereskedelem, illetve annak szabályrendszere, eh, hogy ezt nem tartják be. Ez -e a döntő szempont, hogyha megnézzük a Davoszi beszédet. amelyet eh, az első pillanatban eh, a német és európai vállalkozók vakon örömmel fogadtak, amikor azt hallották, hogy szabad kereskedelmet, illetve tisztességes kereskedelmet akarnak. Nem azt mondta, hogy szabad kereskedelmet, és azt mondta, hogy ő fogja megszabni azt, hogy mi lesz a tisztességes kereskedelem. Ez gyakorlatilag a multilaterális kereskedelem felfüggesztése, a multilaterális kapcsolatok felmondása, és az, hogy egy adott ország lesz döntőbíró a többiek felett olyan kritériumok mentén, amelyek ennek az adott országnak az érdekeit szolgálja. Ez adja meg az alaphangot. És ez számos bizonytalanságot is szül. Felmerül a kérdés, hogy belemenjünk ebbe. van valaki, aki akár mondhatta volna, hogy le kell szögezni azt is, hogy szeretnénk védekezni, de meddig lehet védekezni, milyen mértékben? ha azt nézzük, hogy német vállalkozások vezetői, amikor Macron és Merkel tárgyaltak az acél vámok miatt Washingtonban, volt, aki azt mondta, hogy nem akarnak ellen intézkedéseket, így azt hiszem, hogy alig ha leszünk esélyesek, hogy sikeres tárgyalásokat folytassunk és eredményeket érjünk el. A nemzetközi szabályokat nem ismeri el, ilyet korábban is tettek már az amerikaiak, csak éppen most olyan döntéseket is, olyan intézkedéseket is hoznak, amelyek a hatáskörükön kívül állnak. Például az északi áramlata kapcsolatos szenátusi döntés. Én ellenzem az északi áramlatot, de nem az USA extraterritoriális intézkedései alapján. És az iráni kérdésben ismét ezt látjuk. Ez azt jelenti, hogy nem dolgoznak ki egy közös politikát a partnerekkel, hanem a partnerekkel közlik, hogy mi a tendőjük, máskülönben a partnereket is büntetik. És eh, ha megnézzük, hogy az amerikai nagykövet, a berlini amerikai nagykövet egy órával az akreditálása után a Twitteren közölte a német vállalatokkal, hogy azonnali hatállyal el kell hagyniuk Iránt. Ez egy olyan parancs volt, amely akár a császári időkből is származhatott volna a megfogalmazást tekintve. Az ilyesmitől az ember ideges lesz, és kérdés, hogy akkor hogyan is kezeljük ezt a partnerséget. Több kolléga azt mondta, hogy az USA a legfontosabb partnerünk. Igen, Európa kollektív biztonságát jelenleg nem garantálhatjuk a NATO nélkül ez is tény. De a partnerség hiteles-e, ha a partner nem tudhatja, hogy mire számítson holnap? Amikor nincsenek kiszámítható lépések, nincs egy út, nem tudunk egymással párbeszédet folytatni. Biztos lehet az ember abban, hogy például az ötös cikk mindig érvényes lesz, vagy a NATO szerződés ötös cikke, a Fox híreken múlik-e. Ez azt hiszem, hogy bizonytalanságot szül. Az amerikaiak több csapatot küldtek Lengyelországba, Litvániába az ukrán válságot követően, tehát segített az Egyesült Államok, de erről még Obama döntött, nem pedig Trump. Mindez még Obama elnöksége alatt történt, ők hozták meg azt a döntést, hogy a békét így próbálják szavatolni. Jártunk egy AFED delegációval Ázsiában, és ha szem előtt tartjuk a japánok aggodalmait, akkor, és ők ezt ki is fejtették, hogy attól tartanak, hogy Trump köt egy megállapodást, amelyben a klasszikus értelemben vett partner már nem érezheti magát biztonságban, a TPP-t felmondják, így egy gazdasági űr keletkezik, amely biztonságpolitikai jelentőségű, és egyen a TPP-nak az is a célja volt, hogy a résztvevő országok számára biztonságot nyújt Kínával szemben. Ez volt egy biztonságpolitikai alapja. Ez pedig azt eredményezi, hogy olyan országok, mint Indonézia vagy a Fülöp-szigetek azt kérdezik, hogy nem kellene talán megállapodást kötnünk Kínával hiszen Amerika védelme nem biztosított. A japán külügyminiszter azt mondta nekünk, hogy mennyit kell vajon fizessek a serifnek, hogy a serif továbbra is védelmet nyújtson nekem. Ezt így mondta szó szerint. Ez pedig drámai módon változtatja meg a föld biztonsági struktúráját, architektúráját. Az Egyesült Államok ezzel feladja azt a szerepét, hogy döntő módon alakítsa ezt a struktúrát a partnereivel, a szövetségeseivel együtt. Ez a szövetség pedig nem csak katonai, hanem gazdasági jelentőségű is, és ennek része a kereskedelem politika is. Európaiak most kezdeményezhetünk gyors tárgyalásokat Japánnal, amelyeket lezárhatunk eh, néhány héten belül, de a katonai komponens ezt csak részben tudjuk pótolni. És ez azt eredményezi, hogy a, összekapcsolódik a csendes-óceáni térség változásaival és egyéb projektekkel is. És most odaértünk, hogy a Pax Americana helyett eltávolodtunk egy másik rendszerre. Azt is mondta valaki most a közelmúltban, hogy az amerikaiak mindenfajta stratégiai gondolkodásról lemondtak. Itt persze az adminisztrációról van szó. Bizonyos kérdésekben éppen ezért fel kell építeniük az új struktúrákat, de feladják ezt a stratégiát, egy katasztrófa számunkra. Az, amerikai, az oroszoknak van stratégiájuk, csak éppen forrásaik nincsenek, hogy ezt végrehajtsák, mert egy szegény ország. Az európaiaknak van eszközük, de nincs stratégiájuk, csak a kínaiak mondhatják el, hogy a stratégiájuk és az eszközeik is megvannak. És ha a nyugat most darabjaira hullik, mert nincs egy közös nyugati stratégia, akkor nem csak gazdasági megfontolásból kell a vámokat lebontanunk, hanem egy gazdasági stratégiát kell kiépíteni a transatlanti stratégia mellett. Itt nem csak a vámokról van szó, hanem egy teljesen más dimenzióról. A TTIP Light ez segíthet, hogy kilábaljunk az acélválságból, rendben, de nincs ugyanolyan stratégiai vetülete. És nem hiszem, hogy ez például hazám megbízhatóságával előbbre vezetne bennünket. De hogyan oldjuk meg ezt, ezt a problémát? Az igaz, hogy tulajdonképpen így vagy úgy, de partnerek vagyunk ezzel tisztában kell lennünk, mert katonai szempontból gyengébbek vagyunk, mint az amerikaiak, de az amerikaiak számára is egyértelmű kellene, hogy legyen ez, ugyanis náluk nagy a kereskedelmi többlet, de nagyon eladósodott az állam, olyannyira, hogy az képest az olasz államadóság csekély. Az amerikaiak a kínaiaknál és az európaiaknál, valamint a japánoknál 4,5 milliárd adót, 4,5 billió dollár adósságot halmoztak fel. És azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ennek ellenére együtt kell működnünk, ugyanis meg kell oldanunk a kölcsönös nehézségeinket. Még mindig mi vagyunk a legerősebbek az egész világon, gazdasági és politikai szempontból is de ez azt is jelenti, hogy az európaiak végre fel kell, hogy ébredjenek. És nem a kétszázalékra gondolok. Kétszázalék katonai kiadás 2020-ig, ha jól emlékszem. Elnök, nem szeretném félbeszakítani, de a következő pontunk, a következő pontunk pontosan az ön jelentése, tehát megkérhetném, befejezhetem? Köszönöm. Tehát meg kell néznünk, be kell látnunk, hogy határozottabb álláspontot kell kialakítanunk, és nem csak a két százalék tekintetében. Hogyha téves struktúrákat hozunk létre, akkor megint pénzt pazarlunk. Képesek kell legyünk arra, hogy egy európai védelmi biztonsági stratégiát dolgozzunk ki, szinergia hatásokkal, és erre költeni a pénzt. A struktúrákat úgy kell megváltoztatnunk, nem lehet, hogy mindenki a régi nemzeti struktúrájánál maradjon, mert akkor senki sem lesz ebben érdekelt, és nem leszünk hitelesek az amerikaiakkal szemben. Ha nem vagyunk képesek előbbre lépni, akkor Szíriában egy olyan újépítést fogunk finanszírozni, amit majd az oroszok hajtanak végre, és nem fogunk a tárgyalóasztalhoz leülni, ahol majd döntés születik az iráni intézkedésekről. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az, amit a parlament a reform folyamattól elvár, amit Macron és mások elvárnak, egy alapfeltétel, egy előfeltétele annak, hogy Európa felfogja ezt a helyzetet, megerősödjön, mert csak egy erős Európa lehet Amerika partnere, ez az Amerikával való partnerség újja, újraépítésének az előfeltétele. Köszönöm. Brock. Köszönöm, Brock úr. Ezzel lezárom ezt a vitát köszönetet mondanék a meghívottjainknak, nagyon érdekes volt ez az elemzés, és nagyon szívesen folytatjuk, és sőt kell is, hogy folytassuk, mert tisztáznunk kell a helyzetet, hogy mi a legjobb út Európa számára. Úgyhogy köszönöm Gardner úr, Sapiro úr és von Marshall doktor úr Úgyhogy remélem, hogy majd folytatjuk meg ezt a vitát. Köszönöm szépen! We will continue immediately. Rögtön folytatjuk is. A következő napi rendi pont. Brokkur özöni. Az eu a kapcsolatok állása. But